Mielőtt megnyitom az ülést, hölgyeim és uraim, szeretnék ismételten utalni arra, hogy a múlt héten újra a világ különböző pontjain hallottunk az úgynevezett iszlám állam szörnyűséges támadásairól, Törökországból, Jemenből, Bangladesből és Irakból. Nagyon néhány napon belül több mint 300 ezeren haltak meg a terrortámadásokban, több mint 500-an megsérültek. Férfiak, nők, részben sok gyermek, katona, civil, legkülönbözőbb származású, legkülönbözőbb vallású és nemzetiségű áldozat van. A nemzetközi terror, amely amelyet ez a csoport elkövet, vak mindenki ellen támad. Banglades miniszterelnöke röviddel a Dakari TUSZ elfogatást követően helyesen mondta, hogy sem vallást, sem határokat nem ismer ez a terror. Elítéljük a gyűlöletkeltette támadásokat. A Föld minden régiójában fellépünk egy ilyen közös fenyegetéssel szemben minden erővel, alapelveink védelmével kell ezt a támadást visszaverni. Egyetlen egy politikai sem, cél sem tudja az ilyen szörnyűséges erőszakot igazolni. A határtalan terrorizmus gyilkos ideológiája csak a globális együttműködés ideológiájával szorítható vissza. Gyászolunk közösen Szeretném az áldozatok családjainak, barátainak, ismerőseinek, hozzátartozóinak, nemzetüknek az Európai Parlament legmélyebb együttérzését közvetíteni, és az iménti néma csend is az áldozatoknak is szólt. A 6. 22. 23. ülés, valamint a a 6.-28. éj rendkívüli ős jegyzőkönyve rendelkezésre állva neki fogás ezzel szemben.